Uh, good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Köszönöm az AFET szakbizottságnak, hogy a fejlesztési szakbizottság tagjait fogadják a közös eszmecseréhez egy igen fontos kérdésről. A kényszerű lakóhely elhagyás miatt kialakult kihívásokról. Az AFET és a DEVE közös jelentést készítenek az EU külügyi lépéseiről, amivel a kényszerű lakóhely elhagyás problémáját kezelhetik. Azt hiszem, ez napjaink egyik legfontosabb kérdése, mindannyiunkat befolyásol, és mindannyian megpróbálunk megfelelő humánus választ találni, amely értékeli, hogy az emberek élete fontos, a menekülteké is, és szakpolitikai megoldásokat kell ezekre a problémákra találni, ami azt biztosítja, hogy a, lakó, a kényszerű lakóhely elhagyás eh, kérdését is orvosolni lehet. Szeptember 19-én egy 19 eh, nemzetképviselői számára szervezett konferencián fogjuk ezt megtárgyalni. Az egyik eh, nagy kérdés a maga a kényszerű lakhely elhagyás. A bizottság közleménye hangsúlyozza, hogy hogy a miniszterek által elfogadott emberi méltóságról szóló nyilatkozat is tartalmazza a probléma jelentőségét és a megoldás fontosságát. A gazdasági főigazgatóság, a Nemzeti Migrációs Szervezet, a Dán Menekültügyi Tanács képviselik ezt a kérdést különböző szempontokból, és de úrral kérem, újat kérem először, hogy a bizottság nevében mondja el a hozzászólását, de sajnos 15 perc múlva el kell, eh, kérni, eh, el kell menjek, hiszen fél órával később kezdjünk, és egy negyed óra múlva már egy másik megbeszélésen kell részt vegyek. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Látom, hogy késésben vagyunk, úgyhogy megpróbálom előadásomat a legfőbb üzenetekre korlátozni, természetesen a közleményt már közreadtuk, megjelent a tanács, ahogy ön is mondta, közzétette, és úgy gondolom, hogy közismert legalábbis a főbb pontok. És ezzel a társ előadóknak és talán a kérdéseknek több időt tudok hagyni. Oké. Okay. Hadd hangsúlyozom elsősorban, hogy itt egy nagy kép egyik apró elemét nézzük, az EU migrációs menetrendje és a cselekvési terv keretébe illeszkedik ez a téma fenntartható 2013-as fejlesztési menetrendhez is csatlakozik, valamint az EU humanitárius globális csúcs találkozón tett kötelezettségvállalásához is kapcsolódik. Számos újabb megállapodás vagy találkozót szervezünk, például az ENSZ közgyűlése után New Yorkba szeptemberben. Nagyon jó mindjárt a prezentáció elején emlékeztetni arra, hogy 65 millió ha lakóhelyét elhagyni kényszerülő emberről beszélhetünk globálisan, ez a történelemben a legmagasabb szám eddig. De az öt legnagyobb terület, ahol menekültekről beszélhetünk, Szíria, Afganisztán, Szomália, Szudán és Dél-Szudán. Minden esetben elhúzódó konfliktusról beszélünk. Szíria, eh, Kolumbia és Szudán esetében szintén nagyon elhúzódó, ami azt jelenti, hogy több mint öt éves időszakra kénytelnek elhagyni az emberek a lakóhelyüket. Szeretnénk egy olyan politikai menetrend kialakításához hozzájárulni, amely mindkét típusú helyzethez ö, alkalmazható lenne. A lakóhely elhagyása nagyon gyakran olyan országokban történik, ahol eleve sérülékeny országról beszélhetünk a válság, válság hátán ezeken a területeken, például nézzük a Száhel vezetett Etiópiát, és látjuk azt, hogy nagyon komplex és többszörösen hátrányos helyzetű országokból menekülnek el ezek az emberek. A fő aggályunk az az, hogy a sérülékenységére koncentráljunk ezeknek az embereknek. Azt hiszem a vita során az utánam szólók sokat fognak beszélni arról, hogy mi különbség van a migráns és a menekült között, a tekintetben például, hogy milyen régiót hagynak el, mi az oka a lakóhelyük elhagyásának. A, az, hogy a migránsok nincsenek otthon, bár adott esetben a saját országukon belül vannak, ez hozzátesz a sérülékenységi, sérülékenységükhöz. Bár én már nagyon régóta humanitárius témákkal foglalkozom, éppen ezért látom azt, hogy nincs új a nap alatt, ez sem egy új jelenség. Ezek a borzasztó helyzetek Afrikában is például már nagyon régóta gyakran előfordulnak. Ha megnézzük a dokumentumot, akkor azt látjuk, hogy a múltban több kísérletre is sor került, hogy megoldjuk ezt a problémát. Általában az történt, hogy jó, persze humanitárius segítséget kell nyújtani, ez az első dolog, és egy pont után azt tapasztaltuk, hogy ennek dacára elhúzódik a, a, a sajnálatos állapot, és kezd kifújni a humanitárius segítségnyújtás, és most valamit kell tenni. És nagyon gyakran, ami ilyenkor következett, az az, hogy a humanitárius segítségnyújtás kifolyott a pénzből. Akkor mit lehet ilyenkor tenni? Ráadásul nagyon fontos, hogy ez az egyik probléma, a másik probléma az az, hogy egy olyan csapda helyzet alakul ki, hogy függővé válnak ezek az emberek. Aki elállhatott már menekült táborba, akkor azt látja, hogy amikor a méltóságról és az emberiességről van szó, ezek az emberek kezdik elveszíteni a méltóságukat, mert teljes mértékben függővé válnak. És ez a legrosszabb szenárió, ami történhet. Már manapság is azt látjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol a szíriai menekültekről, például Görögországban gondoskodnak, az emberek várnak reggeltől estig arra, hogy élelmiszert kapjanak. Ez nem az emberiesség eh, legjobb definíciója. Ne felejtsük el a főtitkár jelentését se a humanitáris csúcs előtt, a humanitáriusságról, az emberiességről van szó. Ezért arra a következtetésre jutottam, hogy most egy kicsit kevésbé empirikusan kell hozzáállnunk a dologhoz, és le kell vonnunk a tanulságokat a múltbeli tapasztalatainkból. Voltak sikertörténetek, és voltak kudarcaink is. A koordináció hiánya, a kommunikáció hiánya, nem megfelelő információ, hiányos adatok, ezekhez mind be kell számítani az új megközelítésünkbe. Azt látjuk, hogy a helyzet az nyilvánvalóan elhúzódik, és nincs ö, tartós megoldás. Nem látunk ilyet a horizonton felbukkanni. Az emberi, a humanitárius emberi és fejlesztési erőforrásokat most össze kell fogni, és úgy kell megközelíteni a helyzetet, hogy egy oldalról megpróbálunk, ahogy a kommunikáció, vagy a közlemény címében is mondtuk, hogy ezeket az embereket megpróbáljuk hozzásegíteni ahhoz, hogy a saját megélhetésüket megteremtsék, és így ne váljanak végképp kiszolgáltatottá. A legrosszabb szerintem az én szememben, illetve a legjobb példa szerintem az az, hogy a dadábi táborban történő dolgokat kell elkerülni. A szomáli menekültek már több mint húsz éve élnek itt. Teljes mértékben függenek a segélyektől. És nem akarok számokat említeni, mindannyian hozzájárultunk ehhez a helyzethez. És ismét ne értsenek félre, mert néha úgy tűnik, mintha valakit hibáztatnék. Egy ponton a befogadó közösség és a lakóhelyüket elhagyó közötti kapcsolat elér egy olyan pontot, hogyha nem kezeljük a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők helyzetét. Mindegy, hogy miért, de egy ponton érkezhet az a helyzet, hogy a kormány azt mondja, hogy ennek a helyzetnek véget kell vetni. Ez így nem mehet tovább. Azért, mert nem elhúzódó lakóhelyeket elhagyni kényszerülő emberek helyzetét kezelő megközelítések próbáltuk ezt a helyzetet megoldani. De hogyan lehet felkészülni egy ilyen elhúzódó helyzetre? Hát van néhány ötlet. Például a regionális védelmi programot sikerült regionális védelmi és fejlesztési programát tovább fejleszteni. Az egyik az Afrika szarván működik jelen pillanatban, a másik a Magreb Masrek országokban. Ez tehát egy első lépés ezen az úton. A fejlesztési kollégáinkkal megpróbáltunk egy közös humanitárius és fejlesztési dokumentumot létrehozni, a különböző instrumentumok között megpróbáltunk párhuzamokat találni, és ezeket összekapcsolni annak érdekében, hogy kezeljük a helyzetet. A trust fundok, ezek az alapok, amelyekből támogatást nyújtunk. Például a törökországi facilitás, azt nem kéne ugyan ide venni, de mégis ide veszem, mert ugyanazt a célt próbáljuk elérni vele, az elhúzódó menekült válságot próbáljuk kezelni vele. Aztán a több célú készpénztranszfer programok. Nem mindig lehetséges a természetbeni nyújtásból átlépni a készpénz segély irányába, de ez miért jó? Azért, mert az emberek több felelősséget viselnek a saját családjuk, háztartásuk ellátásáért. Ők döntik el, hogy mire van leginkább szükségük, mire költik. Aztán a helyi gazdasággal közvetlen kapcsolatba kerülnek, mert a helyi piacon szerzik be azt, amire szükségük van, illetve némi méltóságot is biztosítunk nekik. Óriási különbség van, hogyha ugyanaz a család a napi élelmiszeradagjára vár, vagy ugyanez a család elmegy pénzért a piacon bevásárolni magának. A saját hagyományai miatt szerint tud bevásárolni, és a táboron belül, a családok között megerősíti ez a kapcsolatokat, illetve a helyi közösség és a menekültek között is megerősíti a kapcsolatot. Ilyen új megközelítésre van tehát szükség a hosszú távú menekültek esetében, a belső menekültek esetében. Nézzünk szembe a helyzettel. 5 millió euróról van szó. Ezt 2015-re is vállalnunk kell az önkéntes visszatérés és a visszatelepítés soha nem volt ilyen alacsony szintű. Tehát akkor van a legtöbb első menekültünk, amikor a legkevesebben térnek amúgy vissza hazájukba. Önök asszony és önök úr, én azt hiszem, itt most abba is hagyom, és kollégáimnak adom át a szót, illetve a szakértőknek, akik biztos talán egy hasonló, vagy egy teljesen más megközelítésben fogják megmutatni ezt a helyzetet. Köszönjük, hogy önökkel és a szakbizottságaikkal erről a témáról beszélhetünk, hiszen egy sokkal szélesebb körű problémakör egy részeként, a migrációs problémakör egy részeként kell ezzel a területtel is foglalkozni, és remélhetőleg a WHO releváns dokumentumaira és a szeptemberi találkozóra is fel tudunk készülni, hogy a migráció új megközelítését és a humanitárius segítségnyújtás egy új megközelítését tudjuk alkalmazni. Tudom, hogy a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtást már régóta kérik a kollégák, hogy szorosabban összekössük, és ezt láthatjuk a menekültáborokban, amelyről ön beszélt. Panzeri úrnak most átadom az elnöki posztot, ő az AFET alelnöke, de még előtte megadom a szót Ambrózi úrnak, az Nemzetközi Migrációs Szervezet képviseletében. Folytatjuk tehát az ülést. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én lenni a főigazgató lenni, de én csak regionális igazgató vagyok, de hát ki tudja, lehet majd a jövőben. Thank you for, for the chance of, of uh, being here and... Köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy itt legyek és részt vegyek az önök eszmecseréjében egy olyan kérdéssel kapcsolatban, amely természetesen rendkívül fontos, és nagyon komoly aggodalmakra ad okot, és nagyon komoly kötelezettségvállalásaink is vannak más partnerekkel, a bizottságon belül és más nemzetközi szervekkel és az EU-s intézményekkel. Az utolsó kérdéssel, első és utolsó kérdéssel kezdeném, amelyet Jean-Louis is említett az, hogy össze kell kötni a humanitárius segítségnyújtást és fejlesztést a menekültválság, a migrációs kérdések kapcsán. Ez egy tágabb körű válasznak az egyik része. Ha van valami pozitívum, amely a migrációs áramlatok Európába induló méretének a megnövekedéséből adódik, és ez nem egy kvóta kérdés, ez egy rendszerszerű, strukturális kérdés, amelyre strukturális és rendszerszerű választ kell adni, nem csak egyszerűen válság jellegű megoldást kell adni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a közlemény, amelyről Jean-Louis beszélt, nos fontos, hogy ezt más anyag, közlemény, szakpolitika kontextusában kell megvizsgálnunk, amely a bizottság tollából az elmúlt hónapokban született, és amely a migráció, a lakóhegy elhagyás és a menekült válság tágabb kontextusában értelmezendő. A legutóbbi, ha jól tudom, június 27-én született a harmadik országokkal kapcsolatban. Számunkra a most tárgyalandó közlemény nagymértékben összefügg azon erőfeszítésekkel, amelyeket a tagállamoknak és bizottságnak kell hozniuk azért, hogy a mobilitás és a lakóhely, lakóhely elhagyás alap okaira tudjunk választ adni. Ez mindenképpen nagyon fontos eleme bármely olyan válasznak, amelyel megpróbáljuk javítani nem csak a válság kezelését, hanem általában nagyobb embertömegek mozgásának a kezelését, attól függetlenül, hogy miért hagyják el ezen emberek a lakóhelyüket. Amit most nem csak Európában, de főleg Európában az elmúlt két évben láthatunk, az az, hogy különböző kategóriák érkeznek Európába. Vannak az úgynevezett hagyományos menekültek, konfliktuszónákból érkeznek, és a védelmünkre szorulnak, vannak emberkereskedelmi áldozatok, vannak kísérlet nélküli kiskorúak, és más kiszolgáltatott csoportok, vannak migránsok, akik jobb életkörülményeket keresnek, jobb munkakörülményeket, vagy oktatási feltételeket, úgyhogy Különböző elemekből áll össze ez az áramlat azon emberek csoportja, akik Európába érkeznek. egyre többen vannak ilyenek a világban, nem csak Európában, hanem általában véve. És ezért is üdvözöljük annyira azt a megközelítést, hogy elsősorban, elsőként a kiszolgáltatott helyzetre kon- kell koncentrálnunk, nem pedig csak egy konkrét státuszra vagy kategóriára ezen embereken belül. Hiszen lehetséges, hogy nem háborúból menekül el valaki, de mégiscsak kiszolgáltatott helyzetben van, amely miatt külön odafigyelést igényel, talán még nagyobb odafigyelésre, mint más kategóriák, akik szintén érkeznek Európába. Ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy milyen kiszolgáltatottságbeli szinten van az adott személy, és ennek fényében határozzuk meg a reakciónkat. Néhány aspektus az előző előadásból már kiderült. Elsőként szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos emlékezni arra, hogy a jelenlegi válság, különösen a menekült válság és a lakóhely elhagyási más válság a világban egy elhúzódó helyzet. Az elmúlt 20 vagy még több évről beszélhetünk. 20 év az egy generáció. Az, hogy ezen elhúzódó válságra milyen választ adunk, az egyértelműen és közvetlenül meghatározza meg, határozza majd meg egy adott ország jövőjét és következő generációját, nemzedékét, és azt, hogy milyen jövője lesz egy adott országnak. Gondoljunk Szomáliára. A menekültválság 92 óta tart, 24 éve. A lányom 24 éves. Ez azt jelenti, hogy vannak, akik beleszülettek ebbe a helyzetbe, és ebben a helyzetben élnek egész életükben, mást nem is ismertek meg. Ez nagyon komoly akadály a fiatal nemzedékek számára egy adott országból érkező menekültek számára azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnak konstruktívan hozzájárulni a saját életük javításához és az országuk helyzetének javításához. És mivel most már nem rendkívülinek számít az, hogy ennyire hosszú tartó menekült válságot élje meg egy ország, ezért nagyon fontos, hogy a humanitárius válasz más legyen, mint a kezdetekben, azért, hogy már kezdetektől megnézzük, hogy milyen hosszú távú kérdéseket kell figyelembe venni, hogyha olyan választ akarunk adni, amelyen felhasználjuk az összes eszközt, humanitárius segítségnyújtást és más mechanizmusokat. Fontos, hogy már a kezdetektől a hosszú távú kihatásokra is odafigyeljünk. Például az oktatásra, ez az egyik példa, de sok más példát felhozhatnék még. És megint csak azért, mert egy ilyen elnyúló válságról beszélünk, azt is garantálnunk kell, hogy nem szabad úgy tekinteni erre a helyzetre, mintha egy program számára ez egy parkolópálya lenne, mint hogyha az emberek egy adott országba érkeznének, őket valahova leparkolnánk, egy menekültáborba, vagy bármilyen helyre, és kivárjuk, hogy majd ők visszamennek utána. Mert ezen parkoló időszak rendkívül sokáig eltarthat és épp ezért nagyon fontos, hogy a humanitárius segítségnyújtásbeli eszközöken túlmenően a fejlesztési mechanizmusokat is már a kezdetektől alkalmazzuk, és ezzel tudjuk stabilizálni már a kezdetektől a befogadott közösségek és a befogadó közösségek helyzetét azért, hogy elkerülhessük azt, hogy társadalmi feszültségek alakuljanak ki, amely még egy további probléma, amelyel foglalkozni kell a nemzetközi közösségnek. Ideértvén a másodlagos mozgásokat, azt, hogy a környezet esetleg károsulhat a nagyobb táborok körül, és más hasonló problémák merülhetnek fel. Ezzel azt akarom mondani, hogy úgy gondoljuk, hogy a közleménnyel meghozott erőforrások, erőfeszítések és a, az EU által korábban meghozott közlemények arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a migráció, a mobilitás külső dimenzióját kezelni, és a tömeges lakóhely elhagyást. Azt gondoljuk, hogy ez egy rendkívül üdvözlendő fejlemény, és természetesen azt reméljük, hogy a jövőben is nem csak tanácsot adunk a megfelelő válasz és eszköz kialakítására vonatkozóan, hanem növeljük a kapacitásunkat azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk elérni, ahhoz képest, ami már előttünk van, a meghatározott irány felé. És természetesen ez egy olyan munka, amely itt nem ér véget, folytatni kell ezt a munkát. Mint már korábban is elmondtam, nem csak strukturális, hanem olyan kérdés ez, amely állandóan változik, nagyon gyorsan változik. Ezért képesnek kell lennünk arra, hogy ugyanilyen gyorsan tudjunk mi is reagálni az eseményekre. Ennyit akartam én magam elmondani most a témáról, és nagyon szívesen állok a rendelkezésükre, hogyha kérdések felmerülnek, vagy nagyon szívesen veszek részt a párbeszédben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, Hátke asszony. A Dán Menekültügyi Intézet képviseletében kapszott. Köszönöm szépen. Működik a mikrofonom is. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom a, Den, a Dán Menekültügyi Tanács szempontjait a kényszer kilako, kitelepítésekkel átmeneti lakoltatásokkal kapcsolatban. A világ humanitárius csúcs találkozott követően felmerült gondolatokat szeretném elmondani, a második a vegyes migrációval kapcsolatos elképzeléseink, a másik pedig a, konfliktust követő helyzetekkel kapcsolatos elképzelések, a kényszerű elhagyást követő lehetőségek és megoldások. Sok minden elhangzott már abból, amit eh, szerettem volna én is mondani, hogy nagy ellentmondások nem lesznek közöttünk. A világ humanitárius csúcs találkozójára visszatérve az egyik pozitívuma volt a csúcsnak az, hogy véleményünk szerint, hogy általában elismertük a jelenlegi humanitárius válságok jellegét, és azt, hogy ez több éves eh, finanszírozási mechanizmusokat és többféle választ igényel. Az elmúlt húsz év eseményei és a hosszú távú tervezési keretek szükségességét húzzák alá. Három dologra kell figyelni. A tartós megoldások a származási országokban. Ehhez sokkal több politikai megoldásra van szükség a konfliktusok elkerülésére és a meglévő konfliktusok megoldására. A humanitárius támogatás nem válthatja fel a politikai megoldást. További politikai eh, ráfordítások, erőfeszítések nélkül a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők száma csak növekszik. Az EU-nak tehát nagyon nagy szerepe van ebben. A második dolog, hogy a kényszerű lakóhely elkagyás azt is jelenti, hogy a humanitárius és a fejlesztési segélyeket növetni kell a hosszú távon a lakóhelyüket elhagyók és a közösségeik számukra. A harmadik elem pedig, és ez szintén elhangzott már, elnök asszony, aki el kellett, hogy menjen említette, évtizedekkel ezelőtt a humanitárius segítségnyújtás, az kifizetések, eh, paradigmák voltak, de úgy gondolom, hogy most eh, a, a lakóhely egy, elhagyás egyre terjedő és egyre eh, nagyobb léptéke miatt úgy gondolom ugyanolyan fontos, hogy a fejlesztési stratégiákat átalakítsuk. Ez a mai megbeszélés amelyet a Külügyi Szakbizottság és a Fejlesztési Szakbizottság közösen szervezett, szintén azt jelzi, hogy egyre nagyobb mértékben fogadják el ezt a gondolatsort, és egyre nagyobb készség mutatkozik arra, hogy párbeszéd induljon a megoldásokra. Nézzük a vegyes migrációt. A migráció a vegyes migráció az emberek nagy, lép, nagy mennyiségű mozgását jelenti, többféle okból való mozgását. Van, aki nemzetközi védelmet igényel, mások pedig jobb életlehetőséget keresik. Nem homogén csoport, és nem mindig mindenki menekült státuszra jogosult, de mindenki emberi lény, emberi jogokkal, amelyet védeni kell. A a kurd migrációs áramok Európába áramlásának megoldásai. Attól tartunk, hogy rövid távú megoldások, és nem tartják vissza a menekülteket, hogy Európába jöjjenek a migráns áramlatok. Európába lépését lehet, hogy csökkenti talán, de nem fogja azoknak a számát csökkenteni, akiknek védelemre van szüksége. Azok, az, azok a mozgások, amelyek nem állnak le, azok áthelyeződnek. Más útvonalokon keresztül próbálnak a destinációba jutni az emberek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a bankinum féle globális biztonságos migráció keretek kidolgozására vonatkozó felszólítását üdvözöljük, a meglévő kétoldalú regionális és globális együttműködési mechanizmusokra építve, amelyel biztonságos és rendszeres migráció valósítható meg, és figyelembe veszi a származási országok, a tranzitországok és a destinációk felelősségét. Ez a lehetőség a biztonságos, rend, eh, rend, rendszerűen vagy rendet követő és eh, irányított migrációt tesz lehetővé, és fejlesztésére válaszokat követel. Biztosítani kell azt is, hogy a, azok a migránsok eh, visszaadatása, akik nem felelnek meg a nemzet és nemzetközi normáknak, biztonságban, méltóságban térhetnek haza emberi jogok tisztelettartása mellett, valamint az önkéntes vissza adatásban résztvevők számára elsőbséget kell adni. A migránsok és menekültek pozitív formában járulhatnak hozzá a növekedéshez, a, és nagyon sok, a világ nagyon sok részén pótolják a hiányzó munkaerőt. Ez a globális útmutató mind különböző összefésült vegyes megoldások helyett a nagy, egy olyan átfogó megoldást kínál, amelyre nagy szükség van. Minden migránst a nemzetközi jog szerint méltósággal kell kezelni, az EU pedig meg kell, hogy mutatni, hogy eh, az EU készen arra, hogy globális humanitárius eh, vezető szerepet betöltsön a legmagasabb normák értelmében. A vegyes migráció eh, irányítást igényel, nem ellenőrzést, kezelést. A migrációs adatok pontatlan adatai miatt anekdotaszerű és érzelmekkel telített a migrációs hozzáállás. Tulajdonképpen nagyon e, kevés elképzelésünk van arra, hogy mi az, ami elindítja a migrációt, milyen megoldások lehetnek, és mi az, ami a másodlagos mozgásokat is elindítja növelni kell azokat a képességeket, amelyekkel az, a migrációs adatokat tudjuk begyűjteni, feldolgozni. Így lehet szilárd bizonyítékokat teremteni, amivel a válaszokat megadhatjuk. A szervezetünk regionális vegyes migrációs titkárságot hozott létre az afrikai migránsok számára, és a migránsok adataira vonatkozó adatokat gyűjti, dolgozza fel hasonló régiókra, Nyugat-Afrika, Nyugat-Ázsiára szintén hasonló adatokra van szükség. Nézzük a konfliktus utáni és a lakóhely elhagyást követő megoldások tervezéséről. Ha visszatekintünk a korábbi tapasztalatokra, a korábbi konfliktusok korábbi tapasztalataira, akkor az egyik legfontosabb tanulság az az, hogy már nagyon korai szakaszban fontos a tartós megoldás kidolgozása olyan országokra, mint Szíria, még akkor is, ha ez lehetetlennek tűnik. Bár a humanitárius szervezetek segítséget nyújtanak, hogyha forgatókönyvet kezdünk el kidolgozni, annak mind pozitív hozadéka lehet. A nagyszámú lakóhely elhagyásra kényszerült teket magába foglaló területekre vonatkozóan nagyon fontos, pontosan meghatározott tervekre és azok végrehajtására van szükség. Ugyanarra a helyzetre utaltok, mint Jean-Louis, a tömeges visszatérítés destabilizációs tényezővé válhat. Szomália, Kenya a legutóbbi példa erre. Hogyha nem sikerül a, a visszaadatás, Szomáliába való visszaadatás során az embereket biztonságba helyezni, akkor az emberek újra kockáztatják életüket és hajóra szállnak. A Nemzetközi Migrációs Védelmi Hatóság a tartós megoldásokat akar kidolgozni a következő célokkal Szíria számára is. Támogatni azokat a kezdeményezéseket, amely a jövőbeni visszaadatásokat segíti. Jogsegélyprogramok, dokumentációs programok, vagyonazonosítás, identifi- személyazonossági dokumentumok és egyéb területek kérdéskörben. Olyan elemzést fogunk kidolgozni, amely segít megérteni azt, hogy Szírián belüli politikai térkép hogyan változik, és ez hogyan befolyásolja a szíreket. Demográfiai, szegregációs, politikai és, és vallási vonalak mentén való szegregációkat meg kell értsük, és a különböző lakóhelyeket elhagyó csoportok számára e, ezt fel kell tudni térképezni. Nagyon sokan nem tudnak visszatérni a származási helyükre. A platform megoldási kereteket is kíván a bizonyítékok, a tények alapján kidolgozni. Meghatározza a legfontosabb megoldási elemeket, és tájékoztat majd, tájékoztatni kívánja a jövőben a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő szíreket a lehetséges megoldásokról. A civil társadalmat, a szíreket be kell vonni ebbe a munkába, annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy melyek a legpreferáltabb megoldások. Ez a kezdeményezés egy másik kezdeményezéssel együtt kéz a kézben jár. A regionális fenntartható megoldások titkársága hasonló gondolatok mentén már két éve hasonló munkát végez. Összefoglalva tehát egy, üdvözöljük azt, hogy egyre jobban értik, hogy a fejlesztési eszközöket át kell alakítani a kényszer lakóhely elhagyás kérdésében. A, a Migrációs Global Compact pontjait szintén üdvözöljük, hiszen ez globális elkötelezettséget mutat. Harmadsorban ösztönözzük azt, hogy több forrással erősítsük az adat kezelést és információkezelést, a tényalapú, nem pedig az anekdota vagy szájhagyomány útján terjedő lakhelyelhagyás történetekről. Fentartható megoldásokat, tartós megoldásokat kell találni, végül pedig a konfliktusos országok számára már most el kell eh, kezdeni a tervezést, párhuzamosan a politikai megoldás kidolgozásával. Köszönöm. Grazie, grazie, ringraziamento sentito a tutti. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, az összes szakértőnek. az előadásaikat. Most megkezdődik a vita, de 18 óra 30-kor be kell fejeznünk a munkát. A társelőadóknak adom meg a szót, először Balenciano asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a három szakértőnek is. Az elvek, amiket megfogalmaztak, és a projektek, amelyeket felvázolnak, támogatandóak. Meg kell próbálnunk a jelentésünket ennek megfelelően továbbfejleszteni. Ez a valódi helyzetet írja le, amivel szembe kell néznünk, azt gondolom. Bár ők sokkal jobban fejtették ezt ki, mint azt én tudtam volna. A fejlesztési politika és a humanitárius segítségnyújtás a szakpolitikákat nem helyettesítheti. A jelentésben pedig a szakpolitikával kell, hogy foglalkozzunk a külső fellépések tekintetében mi is fog történni. A szörnyű menekült válság. Bár talán nem is beszélhetnék a menekültekről, hiszen nem kapták meg tőlünk ezt a státuszt. Nagyon kevesen kaptak megfelelő tisztességes menekült státuszt. De mégis szíriai menekültekről beszélünk. Tehát néha már magával az általunk használt nyelvvel becsapjuk saját magunkat. No de hát, a lakhelyüket elhagyott, elhagyni kényszerű szíriai emberek válságával kapcsolatban látjuk azt, hogy micsoda mennyiségű ember hagyta el kényszerűen a lakhelyét, és ez az elkövetkezendő 20-30 évben csak növekedni fog ez a mennyiség. Általános helyzet lesz ez. Ezért hihetetlenül fontos az elkövetkezendő évtizedek szempontjából, hogy kezeljük ezt a helyzetet, és egy több disziplináris megközelítést kell alkalmaznunk, számos különböző területtel kell foglalkoznunk majd, ahogy ezt önök is mondták. Hiszen azt gondolom, hogy ezek az emberáramlatok nem fognak megállni, hiszen az emberek jobb életet keresnek, vagy legalább valamilyen életet. És ez az áramlás óriási kihívásokat fog jelenteni a jövőben is. Akár a jogszabályaink tekintetében is, hiszen egész egyszerűen nem tudtunk még alkalmazkodni ehhez a helyzethez, és a kihívás egyre csak növekedni fog az európai intézmények előtt is. Mit fognak csinálni az európai intézmények? Elsősorban a kell, hogy gondoljunk a biztonságunkra, hogyha bármilyen ellenőrzés, kontroll nélküli népmozgásokat tapasztalunk. Tehát elsősorban egy biztonsági problémáról beszélünk, és politikai felelősség szempontjából is rendkívül érzékeny ez a terület. Az elmúlt időszakban hozott döntéseink túlnyomó többsége biztonsági kérdésekre összpontosított, nem humanitárius segítségnyújtásra. És ez azért van így, mert ezek az, ezeket az áramlatokat sok európai ország arra használja ki, hogy a szélsőséges populista nyelvhasználatot e idegen gyűlölő és anti-európai nyelvezetet fűtse, táplálja ezzel. Miközben azt mondjuk, hogy az Európai Uniót védjük, ez történik. Hogyan, vagy a, elkezdjük a szolidaritás elvét alkalmazni, vagy meg kell változtatni a saját elveinket, vagy a döntéseinket kell megváltoztatni, vagy az értékeinket. És szerintem nem az értékeinket kéne megváltoztatni. Meg kell mentenünk azt, ami itt jó. És lehet, hogy arra is szükség van, hogy egy jobb koordinációs rendszert alakítsunk ki nem mind, nem megfelelő a koordináció, ezt látjuk a szíriai helyzetben is. És a külső fellépés az abszolút kulcs a konfliktusok megelőzése, a konfliktus utáni helyzetkezelés, ami megértése annak, hogy mi történik a terepen, mi történik ezekkel az emberekkel. Egyenlőként kell tárgyalnunk ezekkel az emberekkel, ezekkel az országokkal, és aztán ott vannak a tranzitországok is. Az európai perspektíva most az, hogy próbáljuk bármi módon távol tartani őket kívül a határainkon. De hogy a szakértők is mondták, megpróbálhatjuk távol tartani őket, de attól még emberi lények maradnak, akiknek szolidaritásra van szükségük. Hát most el kell kezdeni azon gondolkozni, hogyan fogjuk őket integrálni, hogyan fognak eljutni az országainkba, kiknek van egyáltalán joga ahhoz, hogy ide utazzanak, és hogyha ide utaznak, akkor ugyanolyan jogokat fognak élvezni, mint mi. Én bármikor úgy dönthetek, hogy Berlinbe utazom, de van aki, aki még délebről érkezik, mint én, annak nincs meg ez a joga, és ez ellentmondás. A belügyminiszterek számára és a külügyminiszterek számára ez mind kihívást jelent. Egy olyan parlamenti keretet kell tehát létrehozni, ami megfelelő lesz az ilyen jellegű viták lefolytatásához. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Augustin Diaz de Mera úr kap szót. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Antonio. Nagyra értékelem az elhangzott nyilatkozatokat amiket a vendégeink szájából hallottunk ma délután. Segít nekünk a saját munkánk továbbvitelében, amit tőlük hallottunk, és vannak olyan dolgok, amelyekkel teljes mértékben egyetértek. De mit is csinálunk itt most? A pozitív inputot próbáljuk összegyűjteni ezektől az emberektől. Úgyhogy igazából most arra korlátozom magamat ebben az eszmecserében, hogy a fejlesztés és a kényszerű lakóelhagyás kapcsolatára összpontosítsa. Nem vagyunk teoretikusok, hanem politikusok vagyunk, akik első kézből látjuk ezt a tragikus fejleményt, és van egy kis történelmi visszatekintésünk is. Bár most nem akarok ebben mélyen belemenni, de egy sor különböző menekült tábor meglátogatásával első kézből szereztünk információt ezek, erről a helyzetről világszerte, és történelmileg is azt láttuk az elmúlt 30 évben, hogy óriási mennyiségben kényszerültek lakóhelyüket elhagyni emberek, és ez hatással volt eddig is Európára. A bizottsági prezentáció nyomán azt szeretném elmondani, hogy az én élettapasztalatom alapján, illetve kötelezettségem alapján e terület felé azt kell mondanom, hogy a menekülteknek nincs hozzáférés a közszolgáltatásokhoz és a munkaerőpiachoz sem, és még kevésbé beszélhetünk bármilyen méltányos hozzáférésről az egyenlőséghez. Ezért teljes mértékben Támogatom azt, amit a kolléga mondott a prezentációja elején, amikor azt mondta, hogy nagyon nehéz a tisztesség és a méltóság területén megfelelő példákat találnunk a menekült táborokban. Ahogy azt gondolom, hogy amit kollégámmal csinálunk, az az, hogy próbálunk egy pozitív hozzájárulást kidolgozni. És megpróbáljuk lefedni a politikai kötelezettségvállalásunkat is. Ez is nagyon fontos, hogyha a fő célunkat el akarjuk érni, hogy szektorális szempontból meg tudjuk határozni a fő tevékenységeket és a fő tennivalókat. Például az oktatás az egyik ilyen terület, amit Dombroszi úr is említett, aztán a munkaerőpiachoz való hozzáférés a másik terület, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő együttműködés legyen a helyhatóságokkal, igazából egy pillanatig sem dolgoztam helyi hatóságban az életem során, de azt tudom, hogy a, az önkormányzatoknak óriási terhekkel kell megküzdeniük, és szolidaritást kell mutatniuk a lakóhely elhagyók kapcsán. Ezt első kézből tapasztaltam én is a lakóhelyemen. Aztán az is fontos, hogy legyen megfelelő térképünk a, a kényszerű lakóhely elhagyókról globális területen. 80%-nál is több a fejlődő területeken él, a legkevésbé fejlett országok önmagukban ö, a lakóhely elhagyók 55%-ának nyújtanak otthont. A jövőbeli lakóhely elhagyásra is gondolnunk kell. És e tekintetben jó, hogyha megnézzük azt, hogy a bizottság vizsgálja a fejlesztési együttműködés, illetve humanitárius segítségnyújtás kapcsolatát. Egy sor kételjem kérdésem van, de hát mivel későre jár az idő, leegyszerűsítem a hozzászólásomat. Először is hadd beszéljek a korai figyelmeztető rendszerről. Ez csak a konfliktus területek értékelésére fog vonatkozni, vagy pedig olyan helyzeteket is vizsgál, ahol mondjuk egy területnek a szomszédos országa, ami meg kell, hogy birkózza majd az emberek érkezésével, tehát, hogy ezekre a területekre is odafigyel majd e ez a rendszer. Aztán az adadai ö, menekültáborra való utalás. Óriási ez a menekültábor, amiről szó esett. Mit fogunk tenni ezekkel az emberekkel, akik ebben az óriási táborban élnek? mit fogunk tenni azokkal, akik 1979 óta ott élnek? Beszél, beszélnünk kell a csádi válságról is. Illetve arról, hogy itt a politikai rendszer teljesen összeomlott. Valamint arról is, hogy a csádtó kiszáradóban van. a fejlesztési tevékenységünkkel ezt meg kellett volna előznünk. Amikor a partnerségben résztvevő országokkal veszük fel a kapcsolatot, ahol több ezer menekült van, vagy fog érkezni, akkor nagyon fontos, hogy jobban lássuk azt, hogy ezeknek a befogadó országoknak milyen kapacitásaik vannak a kihívásra való válaszadásra, és mi hogy tudunk segíteni nekik. Aztán az oktatás. A bizottság beszélt arról, hogy pénzügyi és operatív támogatást kell nyújtani az oktatási rendszerek fenntartásához, de szerintem el kell gondolkozni azon, hogy milyen további ö, támogatást tudunk nyújtani ebben. Illetve foglalkozunk-e ezzel majd a 2017-es MFF felülvizsgálat során. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását eddig és beszélhetnénk a, az ember a mozgások irányításáról például, vagy befolyásolásáról, de hát igazából az elmúlt időszakban azt láttam, hogy az emberek csak akkor állnak meg, és akkor ha, hagyják abba a menekülést, amikor a konfliktusnak vége. lei eh, Non abbiamo molto tempo, parlare. Nos, nem sok időnk maradt. Úgyhogy egy percben adom meg mindenkinek a szót. Nem eszméket képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul szeretnék hozzászólni. Üdvözlöm a, az Európai Bizottság közleményét. 60 millió ember van a világon úton menekül. Az európai válság és új szabályokat szükségességét veti fel. Köszönöm azt is, hogy már eh, jelezték, hogy már régóta több támogatásra van szükség a régión belüli eh, befogadásra. Eh, jövő perspektívát kell az embereknek biztosítani. Elképzelem, hogyha én menekülnék és nem látnék jövőt magam előtt abban a táborban, ahol tartózkodnom kell, akkor lehet, hogy én is kifizetném az embercsempészeknek a díjat, hogy a gyerekeim jobb lehetőségeket kapnak. Tehát munkaerőpiac, oktatás, alapvető ellátások a harmadik országokban, a befogadó telepeken döntő fontosságúak. Az Európai Unió partnerségben a befogadó országokkal ezt el tudja indítani. Nyilvánvalóan szerepet kell, hogy játszon ebben. Több kérdésem lenne, a hautasszony, úgy gondolom, hogy a tanács következtetéseiben az is benne volt, hogy fontos, hogy valóban tényre alapuló anyagok legyenek, ez alapján tudjuk megbízható alapok adjának döntéseket meghozni a menekült áramokról, a migrációs áramokról, de az is fontos, hogy a befogadó társadalmakra való hatásokról is. A empirikusan aláép támasztott adatokra van szükség. Kérdezem a bizottság, hogy van-e ilyen, beszélhetünk-e empirikusan megalapozott, eredményorientált anyag. Hogyan lehet hozzájárulni például a, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők helyzetének javítása az ezen kezül. Hogyan akarja a bizottság a különböző régió különböző céljait, igényeit megválaszolni? Aztán a, a befogadó társadalmak fenntartásait hogyan lehet eloszlatni? Említették is a hozzászólók, hogy az oktatáshoz való, munkaerőpiachoz, alapvető ellátáshoz való hozzáférés ösztönző lehet arra, hogy a, um, a befogadó társadalmakban állandó helyet találjanak harmadik országok, lehet, hogy nem akarnak ebben már együttműködni. Ennek milyen megoldásait látja végül pedig az ukrán konfliktus a, nem olyan messze tőlünk, egy közelmúltbeli konfliktus. Két évvel ezelőtt voltam kelet Ukrajnában, akkor, amikor a műanyag zacskóban érkeztek meg az első menekültek másfél év múlva, már több mint másfillióan voltak az Ukrajnában befogadott belső lakóhelyüket elhagyni kényszerülők. A nemzetközi közösség pedig nem tud időben reagálni, tudott időben reagálni erre. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyen terv, legyenek forgatókönyvek, de ebben az esetben nem láttam. Tudom, hogy ez nem kérdés, de talán érdemes kitérni erre is. Grazie, onorevole Ebuk. Köszönöm szépen. A zöldek részéről is üdvözöljük a bizottság közleményét, és szeretnék külön köszönetet mondani azért, hogy nem csak a technikai részleteket mutatták be, hanem elismerték, hogy itt emberekről beszélünk, egy nagyon kiszolgáltatott embercsoportról. Ma a szlovák elnökséget is fogadtuk a Deveszak Bizottságban, és ők is készen állnak arra, hogy foglalkozzanak a kérdéssel, azzal, hogy a humanitárius segítségnyújtást a fejlesztéshez szorosabban fűzik. Az intézkedések hosszú távúságát kell garantálni, ez is mindenképpen támogatást érdemel. De lenne azért egy kérdésem. Természetesen a helyi munkaerőpiacra is integrálni kell az embereket. Ez nagyon fontos, üdvözlendő. De az előadó már beszélt arról, hogy egyfajta eltérés van a között, amiről itt beszélünk, amit el akarunk érni ezen országokban, és a között, hogy Európában mi magunk hogyan viselkedünk. Hogyha megnézzük, hogy a munkaerőpiacon az integráció hogyan működik európai szinten, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nem igazán vagyunk követendő példa. Ezen országokban az erőfeszítéseket fenn kell tartani, de jó lenne, hogy a gyakorlatban mit akarnak elérni, hogyan fog ez jobban működni, hogyan működhet ez jobban, mint nálunk Európában. Elnök, köszönöm szépen. Utolsóként Zeller képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a bizottságnak a javaslatáért. Sok minden számomra evidenciának tűnik. Azt olvasom, hogy nagyon fontos, hogy a politikai és fejlesztéspolitikai szereplők szoros együttműködésben a humanitárius segítségnyújtó szereplőkkel már a menekültválság elején is együttműködjenek nem tegnap született meg az első menekültválság. Már itt a földrészünkön is nagyon sok menekültválságot megéltünk. A 90-es évek elején a volt Jugoszláviát érintő háborúk után. Ezért a kérdésem az, hogy miért nem teszük ezt meg? Úgy tűnik ez számomra, mintha felhívás lenne, hogy az EU intézmények maguk a bizottsággal működjenek együtt. Hát ezt már régóta megtehettük volna. Az EU-nak kell felvállalni a felelősséget. Hát ki itt az EU? Az EU elsősorban a tagállamok szövetsége. Nekik kell a felelősséget felvállalniuk. De éppen azt éljük meg, hogy egymásra mutogatnak, és azt mondják, hogy mi azt akarjuk elérni, hogy az EU egységesen lépjen fel, és éppen most azt élhetjük meg, hogy még a belső vándorlással kapcsolatban is az együttműködés alapvető pillére, a személyek szabad mozgása egy olyan országban a kampány során támadások áldozatává vált, amely az európai önös értékeket kellene, hogy védje. Tehát mi magunk is magunk alatt vágjuk a fát. És meg kell néznünk, hogy amit el akarunk érni, amit itt helyesen leírunk, hogy azt hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani, hogy ne csak elmélet legyen a felelősség felvállalása és közben nyomásgyakorlás. Dél-Szudánban azt látjuk, hogy még az ottani hatalmon lévők sem tudják kontrollálni a csapataikat, és egymásra lövöldöznek a függetlenségi mozgalom jegyében, és az adott országban a vezetőknek a felhívásainak sincsen következménye. Értem az ön felhívását, hogy azzal foglalkozzunk, hogy a tagállamok és az EU-s intézmények közösen lépjenek fel a gyakorlatban. Erről kell megállapodni. Azért, hogy ne bújjunk el egymás előtt, és így semmilyen eredményre ne jussunk. A lakosságot ezzel csak elbizonytalanítjuk. És természetesen ez egy nagyon komoly pénzügyi probléma is. Németországban a következő év során a migránsok és menekültek integrációjára 25 milliárdot fogunk költeni. Becslések szerint a következő 5 évben 100 milliárd eurót kell költenünk a programok végrehajtására. A munkaerőpiachoz való hozzáférés nem adott. Fontos, hogy a nyelvet megismerjem, az adott ország nyelvét megtanuljam. Fontos, hogy az én szakképzettségem megfeleljen a munkaerőpiaci feltételeknek vagy elvárásoknak, és fontos, hogy ezt emberek levezessék és lehetővé tegyék. Ehhez nagyon sok erőforrása van szükség. Tehát ami az intézmények közötti együttműködés és a tagállamok közötti együttműködést illeti, amely bizalomra épül, jelenleg az Európai Unióban én ezt nem látom. Elnök, köszönöm. Az Európai Unióban valóban ennek léteznie kellene. Nem sok időnk maradt, különben a tolmácsok nem tudják folytatni a munkát, úgyhogy mindenkinek három percet tudok maximum adni. Tudom, hogy ez nem sok, de kérem ezt tartsák be. De ma úr. Köszönöm, elnök úr. Hozzá vagyunk már ehhez szokva. Néhány nagyon fontos elem, amely elhangzott a hozzászólásokban. A partnerség, a párbeszéd, a származási országok hatóságaival, a befogadó országok hatóságaival, és mindenek előtt a helyi önkormányzatok. Nos, ezek az új politika alapjai, amennyiben vannak tárgyalópartnereink. A Dadabi táborról hallhattunk, ahol, hogyha a válságból sikerül kilábalni, akkor nagy valószínűséggel ez egy olyan nyitott párbeszédnek lesz az eredménye, amelyet a kenyai kormányjal, a szomáliai kormányjal, a szomáliai helyi önkormányzatokkal és más országokkal és szervezetekkel folytatunk, Etiópiával, Riaddal. Mindenkit be kell vonni a megoldás keresésébe egy ilyen jellegű válság esetén. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés rendkívül fontos. Az egyik társelőadó említette ezt. Orvosi ellátás, oktatás, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, és általában a közszolgálatokhoz való hozzáférés. De természetesen itt van a kutya elásva. Ezen hozzáférés csak akkor lehetséges, hogyha nincsen verseny az elmenekült személyek és a befogadó közösségek között. Nagyon fontos, hogy mindenki mindenkivel egyenlően bánjanak, és természetesen ez a feltétele annak, hogy sikerül-e ezt az integrált programot véghez vinni, humanitárius fejlesztési programot, mindig együttműködvén a helyi önkormányzatokkal és a befogadó hatóságokkal. De természetesen a fizetett szolgáltatások ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Annak a példájából, ahogy az együtt eszközöket hogyan lehet közösen felhasználni, nos erre jó példa az oktatás. Ezt Libanonban, Törökországban, biztos Görögországban is majd megpróbáljuk kialakítani a befogadó országban kialakított oktatási rendszert akarjuk megerősíteni azért, hogy az új tanulók vagy hallgatók megérkezését tudjuk megkönnyíteni. És közben nagyon fontos ezen ö, nemzeti rendszer megerősítését, konszolidációját kiegészíteni egy ö, informális ö, szintű tájékoztatással. Stajanides biztos úr is beszélt erről, és egyfajta keretintézkedésre van szükség a humanitárius válságon belül, azért, hogy felkészítsük a gyerekeket arra, hogy ezen új oktatási formához hozzáférjenek. Amely, ami az igények eh, felmérését illeti, és a korai jelzőrendszert, eh, a képviselő úrnak azt mondanám, hogy eh, ez a második koncepció, amely nem csak a konfliktuskezelésre vonatkozik, de elmondanám azt is, hogy biztos, hogy még komolyan javítanunk kell az elemzési technikánkat és az igények felmérését. A befogadó közösségek és a menekültek tekintetében is. Ez egy olyan nagy vállalás, amelyel kapcsolatban a szponzorok és a humanitárius segítségnyújtók is vállalásokat tettek a világ találkozón, és Georgieva volt humanitárius biztos, ma az Európai Bizottság alelnöke is ezt kihangsúlyozta. Ukrajna kérdése is felmerült. Nagyon odafigyelünk Ukrajna helyzetére, és egyértelmű, hogy szándékosan a humanitárius fellépést arra koncentráltuk, ahol a legsürgősebb igények felmerülnek, tehát alapvetően a konfliktusos zónákban az lakóhelyüket elhagyott személyek terhe óriási, mi ezt tudjuk, de tudjuk, hogy az ukrán kormánynak az első számú felelőssége ez. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék én is hozzászólni, és néhány megjegyzést elmondani a kapcsolatban, amit Zsári most elmondott. Nos, elhangzott, a legutóbbi Európába áramlás kérdése, a biztonság, az áram, a menekült áramok ellenőrzése, ami a biztonságot is szolgálja. Nos, úgy gondolom, hogy valami olyasmit is tisztázni kell, ami talán nem túl népszerű, bár tény sok európai országban, mégpedig az, hogy a tapasztalat azt mutatta, több évtizedes tapasztalat, hogy minél restriktívebb a hozzáférési rendszer migránsok vagy menekültek számára, annál eh, rendszertelenebb, eh, szabálytalanabb a mozgás. Egyre több eh, megszorító intézkedéssel próbáljuk a, a kizárni a menekülteket, de ezzel nem a mm, migránsokat fizzük, és tulajdonképpen az ellenőrzés hiányát erősítjük előbb-utóbb, tehát el kell fogadjuk azt a tényt, hogy ahhoz, hogy jobban ellenőrizzük a nagy mozgásokat, ahhoz megfelelő jogi mechanizmusokra van szükség. A menekültek védelme és más migránsok számára is, akik Európába és a világ egyéb részeire akarnak menni. Megjegyzem, ez már a világ más részein meg is történt. A, migrá- a legális migrációs csatornát már javították a világ több részén is, és ezzel e, sikerült a biztonságot is javítani. Tehát nem elméletről beszélünk, hanem olyan dologról, ami a világ egyéb részén már politikai valóság még két megjegyzésem van, elhangzott a húzóerő ényezőjének a lehetősége, hogyha a munkaerőpiaci hozzáférést erősítjük, vagy más beavatkozási lehetőséget. Nos, ez is egy mítosz, amit le kell bontsunk. Több eset van, amit megtámadta azt a rendszert, amely befogadja őket Európában másodt is. De eh, fel, végre el kell ismerni azt, hogy a toló hatás az messze nagyobb, mint a, a húzóerő itt Európában. Tehát az, hogy az, hogy az alapvető hozzászolgáltatásokhoz hozzáférnek, stb. Az európai áramlatok, az Európába irányuló áramlatok eh, nem csak a munkaerőpiachoz való hozzáférés miatt vannak, egyszerűen a szegénység, éhhalál, egyéb leépülés veszély miatt menekülnek, és ez az oka annak, hogy Európában fogadnunk kell ezeket az embereket. Igen, figyelembe kell venni bizonyos esetekben a húzó E, tényezőt is, de nem szabad e, ennek a jelentőségét túlbecsülni sem. Az utolsó megjegyzésem pedig a korai figyelmeztető rendszer, hogy e, vajon a nemzetközi közösség végig gondolja azt, hogy mit tesz akkor, amikor egy-egy döntést meghoznak, és hogy értjük-e mindezek hatását, a visszatadatás hatásait például, hogyha hogy milyen hatással lesz az országra, hogyha visszatérnek ezek az emberek Szomáliába, milyen következménye lesz mindennek. Úgy gondolom, hogy ez is valami olyasmi, amit európai politikákhoz kell igazítanunk, mert hogyha megnézzük a döntéseket, a programokat, amelyeket most indítunk el, az európai nagy migrációs államatokkal szemben, akkor látni kell, hogy az EU lépéseinek egyik legfontosabb lépése a visszaadatás, és a visszaadatás arányát kívánja évről évre növelni. Különösen azokért, akiknek semmi oka, hogy itt legyenek Európában. Miért tartjuk ezt fontos mechanizmusnak a migrációs kérdés kezelésében? Azért, mert azt is végig gondoljuk, hogy milyen léptékű és milyen formájú visszaadatást akarunk, és hova. Tízezret Dél-Afrikába, e, vagy Mogadisúba adott esetben, mert nem ugyanaz a hatása, nem ugyanaz a következménye. E, nagyon fontos szerintem ezért, e, hogy felkészüljünk arra, hogy mi jöhet – és megfelelően értékeljük saját programjainkat, saját politikánkat, hogy annak milyen hatása van arra, hogyha végrehajtjuk, és milyen hatása van annak, hogyha nem hajtjuk végre. Néha úgy gondoljuk, hogy jó, hogyha valamit ilyen van olyan formában végrehajtunk, de tulajdonképpen nem biztos, hogy segít. Köszönöm szépen, hármasszony. Nagyon rövid. Nagyon rövid leszek, hiszen már sok minden elhangzott. Valóban nagyon sok példa van arra, amikor a befogadó közösségek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők boldog házasságban élnek, mert az integráció sikeres. De természetesen ez nem mindig történik így, és nagyon sok mindenre szükség van, ami már eddig is elhangzott, hogy ez megvalósuljon, a helyi hatóságok, a résztvevő emberek és az erőforrások, hogy ne versenytársaknak lássák egymást a két közösség tagjai ugyanazokért a, az erőforrásokért, hanem azt lássák, hogy kedvezményezettjei ugyanazoknak az erőforrásoknak. Nagyon sokat dolgozunk a megoldások összehangolásán, és ez hozzájárul a megoldáshoz. Hőbuk asszonynak köszönöm szépen, hogy rámutatott arra, hogy szükséges integrálni az embereket a munkaerőpiacon, és hogy nekünk, mint az Európai Uniónak, mint intézménynek, és mint tagállamok közösségének is a jó példánkkal kell előjárni. Ez nagyon fontos, hogy a felelősséget ne toljuk át a szomszédos országokra, a konfliktusok államokkal szomszédos országokra. Törökország több millió, több mint három millió menekültet befogadott, és előttük is óriási kihívás az, hogy megnyissák a munkaerőpiacokat, és összehasonlításképp Dániában 8000 menekültről beszélhetünk. Tehát az arányosságot ne veszítsük szem elől, különben elveszítjük azon országoknak a tiszteletét, akikkel tárgyalunk, akik a partnereink. A Valenciano asszonynak reagálnék a felvetésére. Én a Vöröskeresztben dolgoztam akkor, amikor 2012-ben Szíriában dolgoztunk, és Jordániában, Libanonban testvérként, látogatóként fogadták először az embereket, és nagyon sok embert nem regisztráltak mert ők sem gondolták azt, hogy hosszú ideig fog tartani a távolmaradásuk az otthonuktól. Tehát nagyon sok történelmi oka is van annak, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudnak hazatérni. Mondjuk már Jordániában élnek, ott van üzletük. Úgyhogy nagyon komplex és kényes ügyről van szó. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani, hiszen a kollégáim már nagyon sok mindent elmondtak. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm a DEVE szakbizottságnak is, hogy ezt a közös konzultációt együtt megtarthattuk. Augusztus 29-én találkozunk legközelebb. Addig jó nyarat kívánok és kellemes estét. Köszönetet mond tovább az elnök úr a tolmácsoknak is.